és a szavazás mindjárt meg is történik. Kezdődik a szavazás hat ő indítványról a fehér oroszországi halálbüntetéssel kapcsolatosan, különös tekintettel Zmitrit Kanavalaura és Uladislav Kavajev ügyére. Hat frakció terjesztett előállásfoglalási indítványt, és módosítók nincsenek, ezért kezdődhet a szavazás, ki fogadja el, ellene ki van. Tartózkodás. Egyhangúan, amennyire látom, elfogadtok, jöjjön a következő. Az Egyiptommal kapcsolatos közös állásfoglalás. Hét indítványunk van, és egy közös hét frakció, nincs módosító indítvány, rögtön szavazhatunk, ki fogadja el ezt az állásfoglalást, ki nem fogadja el, tartózkodás, ezt is egyértelműen és egyhangúan elfogadtuk, amennyire átlátom a termet. Most pedig arról a hat közös állásfoglalási indítványról szavazunk, amely a halálbüntetéssel foglalkozik Japánban. Van egy közös állásfoglalás, és Csicseszter úrnak van a napi rendel kapcsolatban felvetése. Köszönöm a szót. Egy kicsit összezavarodtam, mert azt gondoltam, hogy az EFT-nek is volt egy állásfoglalási indítványa a közös előtt, és a végén csak egy van. Nem igazán tiszta ez számomra, kérem magyarázza meg, hogy mi a helyzet. Csicseszter kollega teljesen megfelel minden a menetrendnek, megvolt a állásfoglalás az Egyiptommal kapcsolatban. Japán csak most jön. Hat van, és azután van egy közös állásfoglalási indítvány, amelyet öt frakció nyújtott be. Először az EFT frakció indítványáról szavazunk. Ki fogadja el? Ellenpróba. Tartózkodás ezzel ezt elutasítottuk, és most jön a közös állásfoglalás indítvány. Öt frakció terjesztett elő, módosító nincs, éppen ezért rögtön tudunk szavazni. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor ezzel le is zárom a szavazást. Elfogadtuk a közös állásfoglalási indítványt, mégpedig 40 három igen szavazattal és négy tartózkodással, egyébként pedig egyhangúan. Az ülés jegyzőkönyve a következő ülés elején kerül elfogadásra, amennyiben nincs ellentmondás, akkor a most elfogadott állásfoglalásokat eljutatom az illetékes szervezetekhez. Jó utat kívánok mindannyiuknak haza, bárhogy is menjenek haza. Korholasszony, még szót kértessék. tessék. Csak azt szeretném megállapítani, hogy azt emellett szavaztam, csak nem működött a gép. Jegyzőkönyvbe vesszük Korhola asszony, akkor mindenkinek jó utat kívánok haza, hogyha az időjárás vagy a sztrájk miatt a Németországban ragadnak, akkor felhívom a figyelmüket, hogy ez